Hello, good morning. I hope you and your families. Jó napot kívánok! Remélem, hogy mindenki jól van, és mindenkinek a családja is jó egészségben van. Hét nyelven fogunk tolmácsolni magyar, angol, német, francia, olasz, spanyol és holland. Tehát magyarul lehet felszólalni is, és lesz jelnyelvi tolmácsolás is. Most pedig spanyolra fogok váltani. Nagyon sokan távtolmácsolásban, illetve telekonferenciában követnek bennünket, úgyhogy most átváltok az anyanyelvemre. Nagyon fontos az, hogy mindazok, akik otthonról vesznek részt a szülésen, akár az audio, akár a videó funkciót használják, nagyon fontos, hogy mind a kettőt egyszerre használják, mert a tolmácsok így tudnak jól tolmácsolni. Úgyhogy én kérem minden résztvevőt, hogy képviselők, a bizottság képviselői és a petíciók beterjesztői is használják az anyanyelvüket nyugodtan. A legutolsó petíciós ülési ülésünkön használtuk a távtolmácsolás adta lehetőségeket, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól működött. Mindenkinek megadtam a felszólalási jogot, de azt azért korlátoztuk is olyan értelemben, hogy mindenki fel tudjon szólalni. Megpróbáltuk a felszólalási időket a frakciók arányszámának megfelelően kiosztani. Öt 5 percet fogok ma is adni a petíció beterjesztőjének, 10 percet az Európai Bizottságnak, aztán jönnek a koordinátorok két percben, az első körben legalábbis, és aztán jönnek a frakciók, a felszólalók, a parlamenti képviselők, akiknek a felszólalási listáját már meg is kaptam a frakcióktól, tehát ez következik majd ezután, a Dehont rendszer értelmében egy percet fogok adni minden felszólalónak, és aztán végül adok még két percet a petíció beterjesztőjének. Az elvek alapján azt kell, hogy mondjam, hogy négy petíció petíciónk volt az elmúlt alkalommal, ez két órát vett igénybe, és sajnos az utolsó felszólalásnál, az utolsó petíció megvizsgálásánál már nem volt elég időnk, mert négy petíciót kellett megvitatnunk két óra alatt. Most három petíciónk lesz, úgyhogy egy picit talán nyugodtabban tudunk majd dolgozni, kicsit több időnk marad, de ezért is osztottuk fel előre a felszólalási időket, hogy zöggenőmentesen tudjuk biztosítani mindenki számára a felszólalási lehetőséget. A frakciók már jelezték, hogy kik fognak felszólalni név szerint, ugyanakkor, hogyha ebben lesz változás, akkor sincs semmilyen probléma. Úgyhogy akkor kezdjük meg a mai ülésünket, a petíciós szakbizottság mai ülését. Kezdjük az első petícióval. Ez a 335 per 2020-as számot viseli, egy spanyol petícióról van szó. A különböző utazási irodák és repülőtársaságok által lemondott utazásokkal kapcsolatos petícióról van szó a COVID-19-es válsággal kapcsolatban. A petíció beterjesztője szeretett volna részt venni a, frak- a szülésünkön, de alapvetően az ő, tehát a beterjesztőt kártalanították, de nem csak az ő petíciójáról van szó, mert nagyon sok utas nagyon hasonló helyzetben van, mint, amilyen, mint amivel neki kellett megküzdenie, tehát törölt járatok, illetve utazási csomagok problémájáról lesz szó. Nagyon fontos az, hogy az Európai Parlament az európai állampolgárok érdekeit védje, főként abban az értelemben, hogy azonos problémákra hasonló a választ lehessen adni. Most majd megadom a szót Blanca Rodríguez Dalindónak az Európai Bizottságtól, aki a Just főigazgatóságtól érkezett, és 10 percet tudok neki adni. Effectivamente. Eh, eh, Valóban. A petíció, amelyről most beszélünk, egy olyan problémát érint, amely sajnos a jelenlegi kontextusban a COVID-19-es válság kapcsán eléggé eh, általánossá vált repülőjáratok lemondása, utazási csomagok, megvásárolt utazási csomagok lemondása a tét. Nagyon sokszor az utazási irodák különböző vouchereket adnak, ahelyett, hogy visszafizetnék a befizetett összeget. Angolul fogom folytatni, mert egy elég általános problémáról van szó, amelyel nagyon sokat foglalkozott az Európai Bizottság is, úgyhogy rengeteg az angol nyelvű anyag is ezzel kapcsolatban, de természetesen spanyolul is szívesen választ fogok adni a kérdésekre, illetve amennyiben ez szükséges, akkor majd franciául is. Szeretném arra emlékeztetni, hogy vannak EU-s szabályok erre a helyzetre, a utazásokra vonatkozó szabályozás, a társas utazásokra vonatkozó utazásokra van ilyenfajta szabályozás, a különleges helyzetekben, és a COVID-19 egy ilyen helyzet, és ebben az esetben az utazónak joga van ahhoz, hogy egy teljes visszatérítést kapjon, mégpedig 14 nappal a törlés után. Hogyha csak az utazásról van szó, tehát a magáról, a repülőútról mondjuk, akkor hasonló szabályok alkalmazhatóak a utasokra vonatkozó szabályok értelmében. Az utasok ilyenkor választhatnak a között, hogy egy visszatérítést kapnak, vagy pedig egy másik útvonalat választanak. Ez utóbbi ebben az esetben nem kivitelezhető, tehát az egyetlen megoldás utas számára az, hogy visszakapja a pénzét, mégpedig hét napon belül. Ez a fajta visszafizetést hasonló módon kell eszközölni, mint ahogy a befizetés az történt. Ezek a szabályok már léteznek, a társas utakra vonatkozó szabályozás, az utasok jogaira vonatkozó szabályozás, ezek léteztek. Voltak iránymutatások az utasok jogait illetően, ezeket a bizottság fogadta el, ezeket közre is adták, és a COVID 19 websájton is vannak iránymutatások. A bizottság emlékeztetett arra, hogy létezik az utasoknak ez a joga, hogy visszakaphatják a pénzüket, és abban az esetben, hogyha a cégek egyfajta utalványt nyújtanak, akkor az utas választhat a között, hogy elfogadja ezt, de soha nem lehet ráerőltetni az utasra, hiszen a neki joga van ahhoz, hogy visszatérítést kérjen. Nagyon sok utas nehéz helyzettel néznek szembe, a cégeknek likviditási problémáik vannak, ugyanúgy az utasoknak is. Ebben a kontextusban két hónapja foglalkozunk már ezzel a kérdéskörrel. A múlt héten az Európai Bizottság elfogadott egy ajánlást ebben a témakörben. Az utalványok kérdésében, és ahogy mondtam, ez választás kérdése, a kérdés az az, hogy ezek az utalványok hogyan tudnak megfelelni az ügyfelek igényeinek. Az utalvány tehát, ahogy már mondtam többször, ez választható, de ennek érvényesnek kell lennie egy esetleges csőd esetében is. Lehet, hogy valaki hajlandó elfogadni az utalványt, mert tudják, hogy a cég milyen helyzetben van, de attól tartanak, hogy a cég, az utazás szervező vagy a repülőtársaság csődbe megy majd, és akkor mi lesz ezzel az utalványjal, hogyha nem tudják felhasználni időben ezt az utalványt. Tehát a bizottság azt javasolta, hogy ennek érvényesnek kell lennie csőd esetén is 12 hónapon belül. Ez nagyon fontos pont. Ahogy mondtam, időszer, észszerű időbeli korlátozásra van szükség, ezt leírtuk a petícióban is és automatikusan vissza kell téríteni a pénzt akkor, hogyha ez az időszak, ez a 12 hónap lejárt, és nem használták fel a, az utalványt. Hogyha az időszak hosszabb, mint 12 hónap, akkor is, hogy akkor is az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy 12 hónap után, letelte után a pénzt kérje vissza. Az utalványoknak rugalmasnak kell lenniük például a szolgáltatások tekintetében, hogy az ügyfél választhasson. Ezt felhasználhatja egy másik utazó számára, tehát átruházhatónak kell lennie. Ugyan, ugyanolyan fajta szolgáltatást kell nyújtani. Gyakran említik a petíciót benyújtók azt, hogy nem akarják azt, hogy olyan helyzet alakuljon ki, hogy az utalványt nem lehet majd felhasználni ugyanolyan fajta szolgáltatásra, útra, azért, mert amikor szeretnének utazni, ezek a szolgáltatások már eh, időközben drágábbá váltak. Tehát ugyanolyan fajta eh, szintű szolgáltatásra van szükség. A bizottság elmondta, és a petíciót benyújtók is elmondták azt, hogy számos légitársaság ellentétes információkat ad. Volt, amikor azt mondták, hogy lehet törölni, vagy lehet utazni, aztán mégsem lehetett. Ezt meg kell vitatnunk a partnereinkkel, a fogyasztóvédelmi hálózaton belül azért, hogy elmagyarázhassuk azt, hogy mit kell tenniük ebben a tekintetben. Bizonyára tudják, és már említettem a szabályokat, a szabályozást, a bizottságnak nincs kompetenciája arra, hogy az egyéni esetekkel foglalkozzon. Ez a tagállami hatóságok feladata. Ebben az esetben a spanyol petíció esetében a spanyol turisztikai ipari minisztérium a felelős, és a fogyasztók eh, esetében itt egy társas útról volt szó. Van szó, a légutasok esetében a légibiztonsági hatóság eh, lenne felelős Spanyolországban, és eh, ez igazából az ugyanaz minden tagállamban, hasonló a felosztás a hatóságok esetében, a minisztérium vagy a közlekedési hatóság. Végezetül azt szeretném elmondani, hogy a bizottság látja azt, hogy milyen fajta nehézségekbe ütköznek az utasok, a légi utasok. Azt is láthatják, azt is látja a bizottság, hogy gond van a likviditással a cégek esetében, nyomon követik a helyzetet, a, az ajánlás mellett egy levelet is megfogalmaztunk. Emlékeztetett a bizottság is ezekre a szabályokra, amiket elmondtam a hozzászólásom elején. ajánlásokat is megfogalmazott a bizottság, és a, hév, az a hónap végéig várják a tagállamok véleményét, és mi is tovább követjük ezt a kérdést. Remélem, hogy sikerül majd segíteni a petícióban nyújtóknak, és várom a kérdéseiket. Rodríguez, now it's the time of the... Um, Köszönöm szépen Rodríguez asszonynak, most pedig a képviselők következnek. A listám szerint Először is a néppárt képviselője következik. Euh, köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a bizottságnak is a világos szavait, illetve az ajánlásokat. Igaz, hogy euh, ez a petíció a lemondott euh, járatokkal kapcsolatban sok millió embert érint. Nagyon sokan voltak ugyanolyan helyzetben, mint a petíció beterjesztése. Sokan nem tudtak elutazni, és a visszafizetés helyett egy nagyon rövid idő alatt lejáró vouchert ajánlottak fel nekik. Éppen ezért a vonatkozó európai szabályok alapján május 13-ai ajánlások az mérvadóak. Ugyanakkor ne felejtsük el azt sem, hogy a légitársaságok is nagyon nehéz helyzetben vannak, a legtöbb légitársaság még ma sem képes repülni, úgyhogy amennyiben lehetséges, arra kérjük a az utasokat is, hogy fogadják el a vouchereket, amennyiben erre amennyiben ezt megtehetik, amennyiben viszont nem ö, tudják azokat felhasználni, akkor a visszafizetést is kellene támogatni. Úgyhogy kérjük, hogy maradjon nyitva az a petíció, és utaljuk át az Európai Bizottsághoz. Köszönöm szépen, kedves Ágnes! Krisztina következik az SND részéről. Hola, buenos días! Jó napot kívánok mindenkinek! Remélem, hogy jól hallanak. Először is szerettem volna megköszönni Rodriguez asszonynak azt, hogy elmagyarázta a helyzetet röviden és nagyon érthetően, és hát alapvetően egy rövid felszólalásban szeretném a kontextust ismertetni. Nagyon komoly gazdasági következményei vannak a COVID-19-es válságnak, és hát ebbe a kontextusba kell értelmezni a légitársaságok helyzetét is. Valóban nagyon nehéz helyzetben vannak, a flották továbbra is állnak, és gyakorlatilag ez a helyzet, ez hosszú távon borzalmas gazdasági hatással lehet. De ugyanakkor a fogyasztók érdekeit is védeni kell. Nagyon sokan gazdasági nehézségekkel küzdenek, és elképzelhető, hogy nem fognak tudni újra repülni, úgyhogy a meglévő irányelvet alkalmazni kell és kész. Ugyanakkor a tagállamok azok, akik az egyes petíciókkal kell, hogy fogadj, foglalkozzanak, úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha a fogyasztóvédelmi szervezetek aktívak lennének, európai szinten is, hiszen van erre vonatkozó európai irányelv is. Nem szabad, hogy visszaélések következzenek be, és nagyon fontos lenne az is, hogy a gazdaságot bizalommal telítsük meg, mert a likviditás nagy problémát jelent, de elképzelhető az is, hogy a fogyasztók nem tudják felhasználni a vouchereiket, főként nem 12 hónapon belül. Ezért a rendszert rugalmasabbá kell tenni. Ugyanakkor én szeretném azt is elmondani, hogy én is szeretném, hogyha nyitva maradna ez a petíció. Köszönöm szépen, Krisztina. Most Tom asszonynak adjuk meg a Rinyútól a szót. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem sikerül megvalósítani ezt az összeköttetést, úgyhogy akkor Rész asszony kapja meg a szót. New. Szintén a Rinyútól. Egy kicsit rövidebb idő alatt kapta meg a szót, mint korábban. Teljesen egyértelmű a helyzet. A mi feladatunk az, hogy segítsük a petíció beterjesztőjét, Rodríguez asszonyt, aki gyakorlatilag azt a helyzetet írja le, amelyet sok millió ember kellett elszenvedjen az Európai Unióban. Rengeteg ilyen vonatkozású e-mailt is kapunk mindannyian, és nagyon fontos az, hogy az Európai Bizottság ismertette a lehetőségeket, az úgynevezett voucher rendszert, illetve a visszafizetési kötelezettséget. Természetesen értjük azt is, hogy az uniós légitársaságok borzasztó helyzetben vannak, a likviditási helyzetük nagyon nehéz, és ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy valószínűleg az lenne a legjobb megoldás, hogyha a voucher rendszert rugalmasabbá tennénk, ne legyenek túlságosan szűk keresztmetszetű határidők, tehát itt egyfajta újszerű gondolatra van szükség, például a francia légitársaságok között volt olyan, amely 115%-os vouchert, 116%-os értékű vouchert adott, tehát ez ilyen szempontból egy rugalmas és nagyon uh, jó megoldás azok számára, akik ezt uh, elfogadják. Tehát így lehet valahogy megtalálni az arany középutat, a likviditási problémák, az európai légitársaságok gazdasági gondjai és a fogyasztóvédelmi érdekek között teljesen, természetesen mi is azt szeretnénk, hogyha ez a petíció nyitva maradna. Köszönöm szépen, Rész asszony. Danoka asszony kapja meg a szót a zöldek részéről. Has some problem with the connection úgy tűnik, hogy problémák vannak a rendszerrel, úgyhogy akkor megadom a szót az ICR-os képviselőnek, aki viszont a teremben ül. Lengyelül fogok beszélni. Köszönöm szépen. Ennek asszony, örülök annak, hogy találkozhatunk ebben a körben. Nagyon fontos ez a petíció, fontos a probléma. Van egy ilyen mondás, hogy vigyázzunk arra, nehogy kiborítsuk a gyereket a fürdővízzel együtt. Ez találó itt is. Ugyanis itt a gyermek a fürdővízben a repülőtársaságok. Őszintén szólva, úgy vélem, hogy a legnagyobb repülőcégek elboldogulnak, a gond inkább azokkal a szállítókkal van, amelyek kicsik, illetve közepes mérőtőek, mert számukra ez egy halálos ítélet lehet ez a mostani helyzet. Ezen kívül felmerül az a kérdés is, hogy hogyan lehet az utasok jogait, érdekeit összeegyeztetni a repülőtársaságok tagállamokkal hogyan lehet ezt megfelelően kezelni. Van egy másik mondás, hogy a résztekben mm, rejlik az ördög, és pontosan itt ez a helyzet itt az ügyfél választhat az utalvány vagy a pénz között, és szerintem az emberek nagy része a pénzt választaná, és pontosítani kellene azt, hogy hogyan kell igazából kompenzálni, milyen formában. Az Európa Tanácsban 12 ország a repülők cégek érdekeit végte az Európai Tanácsban, és ez egy olyan vita, amely nem csak az Európai Parlamentben létezik, hanem sokkal szélesebb körben. Köszönöm szépen. Muchísimas gracias. Nagyon szépen köszönöm. Danoka asszonynál telematikus problémák merültek fel nem fog tudni hozzászólni, úgyhogy jön a következő felszólalók sora, a néppárti képviselővel kezdjük. Sí, eh, buenos días. Jó napot kívánok! Hallanak? Jó napot kívánok, hallanak? Igen, halljuk. Először is szeretném megköszönni a petíció beterjesztőjének a petícióját. Egy olyan témáról van szó, amely nagyon aktuális, és nem csak spanyol, hanem más európai fogyasztókat is érint milliós nagyságrendben. Az Európai Bizottság elmagyarázta a helyzetet, köszönjük szépen, nagyon világos volt ez a magyarázat, és igazuk van, valóban a vonatkozó irányelv, amelyre utalni kell ebben az esetben, az megadott. Ugyanakkor ebben a helyzetben nem általános és nagy méreteket öltő járattörlésekről van szó. Tehát garantálni kell az emberek jogait, úgyhogy egyfajta rugalmas voucher rendszer megoldaná mindenkinek a problémáját. Spanyolországban nem hallottunk még erre való utalásokat a turisztikai minisztérium részéről, és a fogyasztóvédelemért vagy a közlekedésért felelős minisztériumok részéről sem volt erre a problémára bármiféle reflektálás. Franciaország, Olaszország, Németország és Hollandia esetében ez már megtörtént. Tehát mi azt szeretnénk kérni, hogy maradjon nyitva a petíció, és a TRAN szakbizottság is foglalkozom vele, és ugyanakkor koordináltan lépjenek fel a tagállamok. Ez lenne a legfontosabb. Köszönöm szépen, Áriász úr. A második körre mindenki egy percet kap. Fanoka asszony, aki az első körben volt eredetileg, most végre működik a rendszer, úgyhogy a technikai problémáit is meg tudjuk oldani. Hallanak? thank you. It, was... Köszönöm szépen, nem volt egyszerű csatlakozni az üléshez. Üdvözlök mindenkit, nagyon örülök, hogy láthatom önöket. A téma, amelyről beszélünk, nagyon fontos. Nem szeretném megismételni azt, amit már elmondtak az utalványokkal kapcsolatosan, amelyet a légitársaságok a jegyárak visszafizetése helyett ajánlanak az utasoknak. Arról tájékoztattak minket, hogy a különböző légitársaságok visszaélnek a helyzettel, leginkább az utalványos megoldást szeretnék érvényesíteni a kártalanítások esetében. Hogyha az ember felveszi a kapcsolatot a légitársasággal, akkor sokszor nagyon nehéz ügyintézővel beszélni, mert a légitársaságok számára prioritást élvez az utalványok kiállítása. A gond az, hogy a légitársaságok egyike-másika állami támogatást kap, ilyen, ilyen, ezek közé tartozik, ezen tár, légitársaságok közé az Air Baltic is, amely 250 millió eurót kapott a kormánytól. Ennek következményeképpen az utasok azok, akik elszenvedik a főbb károkat, nem kapnak semmilyen kártérítést. Az állam megmenti a légitársaságot, miközben a légitársaság nem megfelelő hozzáállást tanúsít az utasok felé. A kérdésem az Európai Bizottsághoz a következő. Hogyan lehetne ezt a helyzetet kezelni? Van-e valamilyen eszközünk amelyel kezelhetnénk a helyzetet azon vállalatok esetében, különösen amelyek állami támogatást kaptak? Hogyan lehetne nyomást gyakorolni rájuk, hogy tisztességesen viselkedjenek az utasokkal? Köszönöm. Köszönöm szépen, Danuka asszony. Most a második kör következik. Kósa úr következik a néppártól kicsit több időt is kap. Hát jó napot kívánok, Hall- hallani engem? Röviden szeretnék csak hozzászólni a kollégáktól tehát a kollégákat nem szeretném megismételni, hangsúlyozni szeretném a jogot, és a jó és a jogalkotó segítségét kell kérni ebben a helyzetben, hogy egy iránymutatást adjon a megoldáshoz. És azt gondolom, hogy a voucher kiadása, ezt támogatni kell, de a repülés jegyet megvásárló személy akarata kell, hogy döntsön, hogy melyiket választja. Egy, még egy problémára szeretném felhívni a figyelmet, hogy nagyon sok utas nem közvetlenül a légitársaságtól vásárolja meg a jegyet, hanem különböző internetes honlapon keresztül, és az, ezzel a problémával is foglalkozni kell, mert ők, az ők jogviszonya nem a légitársasággal van meg, hanem a jegy eladó társasággal. És ott sokszor visszaélést lehet tapasztalni. A második észrevételem és le is zárom, hogy a petíció beadója azt írja, hogy a probléma számára, hogy időközben a jegyárak megemelkednek, és ezért nem tartja ö, fernek, hogy a voucher ár úgy annyiba, tehát olyan értékű, mint az eredeti egy. Tehát szerintem ez nem működik jól minden utasnak ö, van ilyen problémája, hogy időközben a jegyárak megemelkednek. És azt gondolom, hogy erre koncentrálni kell erre a problémára, hogy hogy tudnánk ezt a legjobban megoldani a légitársaságoknak és az utasok jogait kiegyensúlyozva a helyzetet. Köszönöm szépen a figyelmet! Thank you very much, Adam. Uh... Köszönjük szépen Ádámnak. Most pedig Dzsambácki úrnak adnék szót, de nem látom őt itt a teremben. Azt hiszem, interneten sem csatlakozik hozzánk, rendben, akkor Rinyó Kányász úr, ő sincs itt, és az interneten sem csatlakozott, akkor Tómasszony a Rinyótól. Köszönöm, elnézést, amiért elkéstem, nem Kányász úrt helyettesítem, Mindennel egyetértek, ami elhangzott, csak szeretném emlékeztetni a kollégákat arra, hogy a járványt megelőzően azt terveztük, hogy az utasok jogainak védelmével foglalkozó meghallgatást szervezünk. Lehet, hogyha visszatérünk a normalitásba, akkor esetleg meg tudjuk tartani ezt a meghallgatást. Érdemes lenne ezt megszervezni, különösen annak tükrében, amiről ma beszélünk. Nagyon összetett kérdéskörről van szó. Másrésztről persze meg tudom érteni, hogy az emberek szívesebben kapják vissza a pénzüket, ahelyett, hogy vouchereket, utalványokat kapjanak. Úgy gondolom, mindenképpen szükség lenne azonban egy hatástanulmányra, hogy egyik-másik esetben mi történik. Én is szívesebben kapném kapnám vissza pénzemet a törölt járatékért, de ha megnézzük, hogy mi történik a gazdaságban, akkor teljesen egyértelmű, hogy hatástanulmányra van szükség. Örülnék, hogy az Európai Bizottság cselekedne ezen a téren, és egyetértek azzal a javaslattal, hogy maradjon nyitva ez a petíció. Köszönjük, Furore úr, a következő a független képviselők részéről. Jó napot kívánok! Halljuk önt, bár nagyon nehezen, viszont nem látjuk önt, és így nem lehet a tolmácsolást biztosítani. Yes, Mr. Ferrara, you can speak. Beszélhet. Kérem, kezdje meg a felszólalását. Köszönöm szépen, és elnézést kérek. Arra szeretnék emlékeztetni, hogy az Európai Bizottság a voucherekkel kapcsolatban kiadott egy iránymutatást, tudjuk azt is, hogy az Európai Unióban 70 és 90 százalék között csökkent a repülőjáratok száma. Nos, hát ezt nagyon nehéz ezek után megvalósítani a teljes visszautasítást, illetve teljes visszafizetést. Nagyon sokszor az utazási irodák nem ajánlják fel a megvásárolt utazási csomag, illetve a repülőjegy árát, hanem vouchereket ajánlanak fel előre. Úgyhogy kérjük, hogy az Európai Bizottság tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a visszaélések ne valósuljanak meg. Köszönöm szépen. Grazie lei. Köszönöm szépen. Mi hallottuk önt, de nem láttuk. A tolmácsok ilyen módon nem tudnak tolmácsolni, úgyhogy ezt szerettem volna elmondani. Nikolaj Lefteri az utolsó felszólaló, és aztán a bizottságnak adom meg a szót, hogy a felmerült kérdésekre választ adjon konkrétan Danok asszony kérdésére. Nikolaj következik egy percben. Eh, good morning, thank you, sir. I hope you can... Üdvözlök mindenkit, köszönöm elnök asszony a szót, remélem, hogy jól látnak és jól hallanak engem. Egy nagyon aktuális témáról beszélünk ma, ennek azt hiszem elsősorban három eleme van. Először, az utasok jogainak érvényesítését biztosítani kell, miközben persze a légitársaságok alkalmazottainak nagy része nagyon súlyos problémákkal szenved, sokakat elbocsátottak, a kollektív szerződésekkel is gond van, több mint 15 ezeren veszítették már el a munkahelyüket, és 6,5 millióan dolgoznak ebben az ágazatban. Másodszorban biztosítanunk kell a pénzbeli kártérítés lehetőségét az utalványokontól. A görög kormány például már hozott konkrét jogszabályokat, amelyek kötelezővé tették az utalványokat. Ez azt jelenti, hogy az, embereket nem, az emberek nem kaphatják vissza a törölt járatok árát. Ez ellen harcolnunk kell, mert a légitársaságok most úgy tűnik újfajta normákat akarnak érvényre juttatni, és úgy tűnik, hogy a profitjuk növelése érdekében a légitársaságok most már az utasokra ruházzák át annak az árát, hogy a távolságtartás miatt például ki kell hagyni egy-egy ülést a repülőgépen. Ez egy nagyon aktuális téma szerintem, és mindenképpen meg kell tüzetesen vizsgálnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, most az Európai Bizottságnak adok szót, egy perc egy perce van, hogy válaszoljon Zsdenok asszony kérdésére. Tessék. A múlt héten elfogadott jogszabályjal kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy a különböző tagállamok különböző lépéseket tehetnek, hogy a vállalatokat támogassák, például állami támogatása révén. Ezt lehetővé tette, hogy az Európai Bizottság a válság helyzet legelején. Az Európai Beruházási Alaphoz is lehet folyamodni, illetve annak lehetőségeivel, eszközeivel élni. Ahogyan az ajánlásainkból megfogalmaztuk, az összes olyan gazdasági szereplő, amely a közlekedési, utazási értéklánc részét képezi, remélhetőleg a jó szándék alapján cselekszik és igyekszik a kártérítéseket megfizetni. Ez azt jelenti, hogy a légitársaságok megtérítik a, az utazások szervezőinek árát, és remélhetőleg kártalanítják ennek megfelelően az utasokat is. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Miután meghallgattuk az összes felszólalót, a következő lenne a javaslatom, hagyjuk nyitva a petíciót, és azt szeretnénk kérni az Európai Bizottságtól, hogy állandóan monitorozza a helyzetet részletesen, és a vonatkozó összes európai irányelvet, rendeletet tartassa be. Nagyon fontos a jogbiztonság biztosítása ebből a szempontból, hiszen az utasok jogairól és a fogyasztóvédelemről van szó. Valószínű, hogy az Európai Bizottság újabb és újabb értelmezéseket is ki fog adni a meglévő jogszabályokkal kapcsolatban. Ezen kívül pedig szeretném a TRAN szakbizottsághoz is átutalni ezt a petíciót, hogy ők is vitassák meg ezt a kérdést, hiszen a többi frakció is ezt kérte. A következő napirendi pontunk következik, Antonio Martino petíciójáról van szó, Olaszországból a pandémia ellenes harc önkéntes felajánlásaival kapcsolatban táv tolmácsolási rendszerben Martino úrnak is meg tudom adni a szót 5 percre. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, remélem, hogy hallanak. Igen. Kedves elnökasszony, kedves parlamenti képviselők, számomra nagyon nagy megtiszteltetés az, hogy jó magam és kollégáim nevében illusztrálhatom a petíciónkban foglaltakat. Nagyon röviden szeretném ismertetni. Ennek a petíciónak az a célja, hogy kérjük az e- európai intézményektől azt, hogy az áfa tartalmát a adományoknak töröljék el egy ilyen járványügyi és válsághelyzetben, mint amilyen a mostani. Nagyon egyszerű az oka ennek a kérésnek, és egy nagyon egyszerű megállapításból fakad. A sürgősségi helyzet bármely fázisában nagyon nagy igény volt bizonyos termékekre, illetve felajánlásokra, és ilyenkor gyakorlatilag szinte azonnal nagyon gyors válasz érkezik a szolidaritás nevében az unió részéről, más tagállamok részéről, de az állampolgárok részéről is. A gyakorlatban pénzbeli átutalásokról van szó, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a legfontosabb érintett cikkeket, árucikkeket meg tudják vásárolni. Ugyanakkor Ezeket a termékeket nagy mennyiségekben felvásárolják az állami szervek, hogy a válsághelyzet problémáit kezelni tudják. Ilyenkor cégek épp úgy, mint a állampolgárok részéről meg kell fizetni az áfatartalmat is. Tehát gyakorlatilag egy plusz összegről van szó. Nagyon gyakran olyan felajánlásokról is szó van, amelyek nem levonhatók az adó alapból sem a magánszemélyek részéről sem, a cégek részéről. Tehát gyakorlatban nem elég, hogy a szolidaritás megvalósul, de még ezek után adózni is kell utána. Nos, azt gondolom, hogy a mi javaslatunk elfogadása után a tagállamok kevesebb adót szednének be. Ez igaz, de én azt gondolom, hogy egy másik perspektívából kell ezt a helyzetet tekinteni, hiszen itt egy azonnali válaszról van szó a járvány problémáinak megfékezésére. Az is igaz, azt sem lehet ö, ö, kifelejteni, hogy lehetnek visszaélések is de annak érdekében, hogy ezt el lehessen kerülni, átláthatóságra van szükség az adományok, illetve a felhasználással kapcsolatban, és így gyakorlatilag a visszaéléseket vissza lehet szorítani, illetve el lehet kerülni. Kedves hölgyeim és uraim, gyakorlatilag egyetlen egy nagy ö, problémával kellett eddig megküzdenünk, az egészségügyi válságra gondolok, de azt kell, hogy mondjam, hogy a közeljövőben nagyon nehéz helyzetekkel majd még megküzdenünk. Mire gondolok? Például arra, hogyha a távolságtartás továbbra is meg kell tartani, akkor a gyermekek, illetve a fiatalok nem tudnának a jövőben sem iskolába járni és megint csak ezzel kapcsolatban a szolidaritásra lesz szükség az unión belül az állampolgárok, a cégek és a helyi önkormányzatok, illetve akár a tagállamok részéről is. Úgyhogy én azt szeretném kérni, hogy tegyék meg, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a szolidaritás ne terhelje adó, mert az európai népeknek világossá kell, hogy váljon az, hogy milyen nehéz helyzetben vagyunk, és hogy együtt kell működnünk. Köszönjük szépen az önök munkáját, az önök és, a parla- és az összes parlamenti képviselő munkáját, akik továbbra is végzik a dolgukat, és még egyszer szeretném megköszönni ezt az, az önök segítségét. Köszönöm szépen. Grazie lei. Köszönöm. Most pedig következik az Európai Bizottság, és meg is adom a szót Patrick Pilicsnek. Can you hear me? Hallanak? Igen. Köszönöm szépen, elnök asszony, és szeretném megragadni a lehetőséget, I would like also to see... Szeretném megragadni a lehetőséget arra, hogy a petíciót benyújtájának is megköszönjem ezt a kezdeményezést összességében. A petíciót benyújtója egy sürgősségi szabályozást kér, hogy áfa mentesség lehessen a szolgáltatásokra, az árukra vonatkozóan, hogy le lehessen küzdeni a jelenlegi COVID-19 hatásait. Szeretném már most hangsúlyozni azt, hogy ezek a kérdések rendkívül komoly kérdések, nem csak az ÁFA területén történtek gyors intézkedések annak érdekében, hogy sikerüljön leküzdeni ezt a válságot. Volt egy döntés, amit április 3-án hoztunk meg, autonóm döntést hozott az Európai Bizottság, amelyel a tagállamoknak lehetővé tette azt, hogy az bizonyos áruk behozatalakor az áfát, illetve a vámokat el lehessen engedni olyan áruk esetében, amelyek a COVID-19 leküzdésére vonatkoztak, védőfelszerelések, orvosi felszerelések, ezeket nagy mértékben behozták a válság első időszakában. Ez a döntés csak is az importra vonatkozik, azért, mert a bizottságnak nincs ilyenfajta autonóm jogköre arra vonatkozólag, hogy a hiát megszüntesse vagy csökkentse a belföldi vagy az unión belüli értékesítés során. 2018-ban volt egy javaslat a héja rátákat illetően. A cél az az volt, hogy a tagállamoknak még több rugalmasságot adjunk a héja mérték meghatározásában. Korlátok voltak, ezek kötöttek specifikus árukhoz, illetve szolgáltatásokhoz, a tagállamoknak nagy volt a szabadság abban a tekintetben, hogy akár nullára csökkenthették a mértéket. Ezt a javaslatot már elfogadták. Ha elfogadták volna, akkor a tagállamoknak most rugalmassága lenne maximális mértékben, hogy megszabják a helyet, vagy akár el is engedjék, annak érdekében, hogy a COVID-19-et le lehessen küzdeni. Ez a javaslat létezik tehát, ezért nem akar a bizottság egy másik javaslattal élni, amely új elemeket nem tartalmazna, amely a szadományozás esetében történő csökkentést illeti, a rendszer célja az, hogy el lehessen kerülni a csalást, és ez csak akkor lehet ezt a csökkentést megengedni, hogyha ezeket az árukat, szokatásokat zero output esetében alkalmazzák. Hogyha nulla mértéket alkalmaznak, akkor a csökkentés automatikusan vonatkozik az adományozásra és Szeretném elmondani azt, hogy köszönöm a petíciót benyújtájának azt, hogy felhívta a figyelmünket erre nagyon fontos kérdésre. Az importtal kapcsolatban már elmondtam, hogy nagyon gyorsan intézkedtünk, hiszen ez abszolút a mi hatáskörünkbe tartozott, ami pedig az adományozások kapcsán történő csökkentés, vagy a belföldi értékesítéssel kapcsolatos csökkentés esetében, ahogy már elmondtam, itt van egy javaslatunk, ez a tanács előtt van, ezt nagyon gyorsan el kellene fogadni. A COVID-19 megmutatta azt, hogy a tagállamoknak rugalmasságra van szükségük, arra, amit mi javasoltunk, és a jövőbeli válságok esetében és szükséges lenne ez a rugalmasság. Köszönöm szépen, és várom a felmerülő kérdéseiket. Muchas gracias. Yo le quiero hacer... Nagyon szépen köszönöm. Két kérdésem lenne Pillet úr felé. Ön azt mondta, hogy 2018-ban volt egy javaslat az áfa javaslatokkal kapcsolatban, amik révén nagyobb rugalmasságot kaphatnak a tagállamok, és akár 0%-os áfa kulcsot is alkalmazhatnak. De itt csak néhány szolgáltatás esne bele ebbe a körbe, melyek lennének ezek a szolgáltatások, és ezen kívül milyen fajta más alap termékek, illetve szolgáltatások élvezhetnék a 0%-os adókulcsot akkor, amennyiben ezek önkéntes felajánlások vagy támogatások formájában valósulnának meg. Köszönöm. Thank you, Mrs. Chair, Chairwoman. Um, I will, I will reply. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon egyszerűen tudok válaszolni az elhangzottakra. A 2018-as javaslatunk arra vonatkozott, hogy teljes rugalmasságot biztosítsunk a tagállamoknak a héja kulcs meghatározásában. Ez azt jelenti, hogy bármilyen csökkentett ö, értéket vagy ö, nullás értéket meghatározhatnak bármely szolgáltatás és áru esetében, de fontos, hogy ezen áruk és szolgáltatások listája korlátozott, illetve rövid legyen. Tehát nagyon korlátozott azon áruk és szolgáltatások száma, amelyek esetében a héja nulla lehet, vagy nagyon csökkentett szintű lehet. Ide tartoznak a luxuscikkek, az ékszerek, vagy az olyan áruk, amelyek esetében jövedéki adót kell fizetni. De ez semmiképpen sem korlátozza a tagállamok képességét arra vonatkozóan, hogy kezeljék a válságot, mert a lehető legnagyobb rugalmasságra tettünk javaslatot. Köszönöm szépen. Ahora pasaríamos a los... Nagyon szépen köszönöm. Most jöhetnek a parlamenti frakciók két percben. A néppárt kezdi a sort. Uh, uh, köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Köszönöm szépen a petíció benyújtójának, hogy felvetette ezt a kérdést. A az egészségügyi szolgáltatások és áruk héjával, héjával kapcsolatosan. Nagyon fontos kérdés ez, különösen akkor, amikor az ilyen termékek hozzáférhetőségéről, megfizethetőségéről van szó. A járvány kezdetétől fogva láttuk, hogy ez mennyire kulcsfontosságú az első néhány hétben például nem lehetett maszkokat vásárolni és más védőfelszereléseket, mert vagy nem lehetett őket megtalálni a piacon, avagy nagyon magas volt az áruk. A következő szakaszra felkészülve azt tehetjük, hogy csökkentjük például a hozzáadott értékadót ezen konkrét termékek esetében. Nagyon különleges időket élünk, ezért különleges intézkedésekre van szükség és ahogyan az Európai Bizottság is elmagyarázta, a jövőbeni szükségletekre is oda kell figyelni. Tehát amikor az említett árukhoz, termékekhez való hozzáférésről van szó, és arról, hogy a polgáraink meg tudják vásárolni a szükséges védőfelszerelést vagy maszkokat, akkor ez érvényes szeptemberre is, sőt jövő év elejére is vélhetően. Remélem, hogy Európa megfelelően felkészül erre a feladatra, és lesznek olyan vállalatok Európában, amelyek elég védőfelszerelést és maszkot tudnak gyártani. Az ő eseték, esetükben nyilván nagyon fontos a nulla, nullás szintű héja, mert akkor jóval könnyebben tudnak gazdálkodni. Fontos, hogy napirenden tartsuk ezt a kérdést, miközben persze azt is látni kell, hogy a tagállamok kompetenciájába tartozik az, hogy segítsenek a polgároknak ebben az esetben, ők döntenek a hozzáadott értékadó szintjéről is, ugyanakkor fontosnak tartom, hogy a petíciót nyitva tartsuk, és folyamatosan nyomon kövessük azt, hogy a különböző orvosi segédeszközök és termékek esetében a héja alacsonyan tartása milyen hatással bír. Szent képviselő következő az SZND részéről parancsoljon. Sajnos nem halljuk Szent képviselőt. Let's prove again. No. Próbáljuk még egyszer. Látjuk önt, Szent képviselő, de nem halljuk önt. Kérhetném, hogy nyomja meg a speak gombot, vagy esetleg frissítse a kapcsolatát, az internet kapcsolatát, és aztán majd visszatérünk. Önre most Tómasszony kap szót. A Rinyú részéről. Köszönöm, elnök asszony. Mindenképpen nagyon fontos témáról van szó. Úgy látom, az Európai Bizottság nagyon világosan nyilatkozott. Vannak bizonyos dolgok, amiket nem tehetünk meg. Tudunk lehetőségeket biztosítani a tagállamoknak, mozgás teret biztosítani a számokra, de nem tudunk senkit rákényszeríteni, hogy éljen a lehetőséggel. Pontosan látjuk tehát, hogy mi a probléma. Én is, java, én is a néppárt javaslatát támogatom, tartsuk nyitva a petíciót, és talán az Európa jövőjéről szóló konferenciának is foglalkoznia kellene ezzel. Ez utóbbival egyébként az az egyetlen aggályom, hogy vajon figyelembe veszik-e azokat a petíciókat, amelyeket megküldünk nekik. Lehet, hogy valamiféle rendszerbe kellene szervezni a nekik megküldendő petíciókat, hogy könnyebben, hogy kezelhetőbbé váljon számukra az adatmennyiség, de egyetértek az Európai Bizottsággal, a jelenlegi szerződéses keretek mindenre lehetőséget biztosítanak, amire szükség van. De maradjon nyitva a petíció, és küldjük meg az Európa jövőjéről szóló konferencia szervezőinek. Köszönöm, hogy az elnök akkor Szent úrral próbálkozunk ismét, egyelőre ismét csak látjuk őt, de nem halljuk. Próbáljuk meg még egyszer, mert látjuk önt, de nem halljuk önt. A technikai munkatársak fel fogják önt hívni telefonon. Csárnecki úr, ECR. Köszönöm. Örülök annak, hogy ilyen mindenhatóak vagyunk. Ez persze kicsit túlzó így mondani. Nem tartozik ez a kompetenciáinkhoz mégis. A döntések ezen a területen talán jók a tagállami szinten. Ez azonban megragad, hiszen itt a tagállamok szuverén döntéséről van szó. Ők a saját modelljüket megválasztathatják, tehát ez nem egy európai szintű probléma szerintem diplomatikusan, finoman ezt így próbálnám megfogalmazni. Thank you. Now we are going to pass into the second. Köszönöm szépen, következik a második forduló. Minden egyes képviselő esetében Dambacki urat hallgatjuk most meg. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnézést kérem, hogy az elsőről lemaradtam. Érdekes ez a táv részvétel, elnézést kérem. Támogatom a kollégáim véleményét, nagyon kényes ez az ügy, hiszen itt a tagállamok dönthetnek a VAT-ról, de nagyon fontos maga a kérdéskör, és ezért szeretném, hogyha nyitva maradna ez a petíció. Köszönöm szépen. Most Furore képviselő kap szót, meglátjuk, hogy látjuk-e, halljuk-e őt. Yes, perfecto. Ha minden jól megy, akkor most látnak engem. Igen, tökéletes, látjuk és halljuk is. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, hát a petíció betar, beterjesztőihez csatlakozva azt szeretném kérni az Európai Bizottságtól, hogy tegyék lehetővé, a tagállamok helyi és önkor, helyi önkormányzatainak és más szervezeteinek az áfa mentességet olyan szolgáltatások esetére, amelyeket a válság kezelésének kapcsán alkalmaztak. Egyre világosabbá kezd válni az, hogy a tagállamok és az európai intézmények különleges helyzetben vannak, és, különleg, és ehhez gazdasági és egészségügyi értelemben is különleges szabályokra van szükség. Amennyiben áfamentességet adunk a COVID-19 válsághoz szükséges árucikkek, illetve szolgáltatások köréhez, az mindenképpen segíteni a válság megoldását. Gondolok a privát felajánlásokra, épp úgy, mint a helyi önkormányzatokra, vagy a kórházakra és az általuk nyújtott szolgáltatásokra. Köszönöm szépen, most megadom a szót Szlavakov úrnak az ICR-tól. Grazie, onorevole Monserrat. Ще продължа да говоря на български. Надявам всички да сте живи и здрави. А, аз смятам, че тази петиция трябва да остане отворена. Remélem, hogy mindannyian jól vannak. Szerintem e- ennek a petíciónak itt kell maradnia Szerintem nem dönthetünk erről, és nem szabad beavatkoznunk a tagállami ügyekbe. Ugyanakkor a, az adományozások nagyon fontosak a cégek számára, az állampolgárok számára. Ez egy kitűnő kezdeményezés, nem szabad ezt akadályoznunk. Amit viszont tennünk kell, az az, hogy közvetlenül kellene befolyásolnunk kormányainkat, és politikusainkat. Ez lenne a bölcs megoldás. Minden ilyen ismerünk olyanokat, akik döntéshozó szerepben vannak. Ha mindannyian megkeressük őket, akkor sikeresek lehet. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig szant úrat esetleg még egyszer megpróbáljuk bekapcsolni, de úgy tűnik, hogy nem sikerül. Szóval. Okay, so now I'm going to give um, to the petitioner... The... Akkor most megadom a szót uh, két percben a petíció beterjesztőinek. Eh, Szeretném megköszönni a segítségüket akkor is, hogyha azt gondolom, hogy ez a téma az áfával kapcsolatban közösségi hatáskörbe tartozik. Tehát a tagállamok igen, megalkothatnak bizonyos intézkedéseket, de csak akkor, hogyha az uniós szabályok ezt lehetővé teszik. Mindenképpen szeretném megköszönni, hogy nyitva tartják a petíciót, és még egyszer mindenkit köszöntök. Thank you very much. Köszönjük szépen, Martini úr, Martino úr. Sant urat megpróbáljuk még egyszer bekapcsolni. Dispedition. No? Oh. Nem, úgy tűnik nem sikerül. No, we, we try, but it is Megpróbáltuk, de nem sikerült. Úgyhogy akkor ezzel lezártnak tekintem ezt a petíciót és azt fogjuk javasolni, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót, és kérjük a bizottságot, hogy a vonatkozó tanácsi ülésekről is tájékoztasson bennünket, és bármilyen új fejlemény jelenik meg, vagy bármilyen új jogszabály jelenik meg az IV-val, kap, az áfával kapcsolatban, a COVID-válság kezelésével kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozóan, akkor azt ossza meg velünk is, és kérjük, hogy a horvát soros elnökséggel is egyeztessen, illetve szeretnénk, hogyha ezt a petíciót az ECON szakbizottsághoz is átutalnánk itt a parlamenten belül, hogy ők is megvizsgálják. Most a 470 per 2020-as petíció következik, egy luxemburgi petícióról van szó, a fogyatékkal élőkre vonatkozó petícióról van szó, meg is adom a szót a petíció beterjesztőjének, táv módon fog bekapcsolódni az ülésbe. Can you hear me? Yes. Yes, perfect. Yes, perfect. Okay. Hallanak engem? Köszönöm szépen, tisztelt eh, bizottsági képviselők, köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy bemutathatom önöknek ezt eh, a petíciót, amely a fogyatékossággal élők helyzetével foglalkozik a koronavírus eh, idején. Én az Include Europe nevében beszélek. A célunk az az, hogy felhívjuk a figyelmünket azokra a nemzeti szabályokra, gyakorlatokra, amelyek ellentétesek a CLPD-vel, illetve az európai jogszabályozással. Persze nem csak most kell foglalkoznunk a fogyatékossággal élőket érintő diszkriminációval, de nagyon fontos az, hogy levonjuk a tanulságokat ebből a jelenlegi helyzetből. Pontosan ezért szeretnénk, hogyha az Európai Unió először is megvizsgálná azt, hogy milyen mértékű volt a diszkrimináció a fogyatékossággal élőkkel szemben, a kórházakban, orvosi esetekben volt diszkrimináció, volt, hogy a fogyatékossággal élők, amikor mentőt hívtak, ki se jött a mentő. A, azért, mert ha valaki fogyatékossággal élt, nem, nem akarták ellátni. Ezek a döntések nagyon diszkrimináló jellegűek, és azon az elképzelésen alapulnak, hogy egy fogyatékossággal élőnek az élete kevesebbet ér. Úgy gondolom, hogy az EU-nak meg kell vizsgálnia ezeket a visszaéléseket, amely által megtagadták az ellátást a fogyatékossággal élőkkel szemben, és el kell ítélni az ilyenfajta gyakorlatokat. Itt az ideje annak, ha ne csak orvosi szempontból tekintsenek a fogyatékossággal élőkre, nagyon fontos az ilyenfajta diszkriminációt elkerülni. Ami pedig a bentlakásos intézményeket illeti, ahol nagyon sok fertőzés alakult ki, nagyon fontos, hogy az EU megvizsgálja azt, hogy mi is történt pontosan. Először is meg kell vizsgálni azt, hogy megfelelő védelmet, megfelelő egészségügyi ellátást kaptak-e a betegek ott, és össze kell hasonlítani a halálozások arányát a, a három évvel ezelőtti helyzettel. Szeretnénk, hogyha a a fogyatékossággal élők halálozási arányát lebontanák fogyatékosságkor és nem szerint, hogy a későbbiekben célzott intézkedéseket lehessen kialakítani hasonló helyzetekre ezen kívül. Úgy gondoljuk, hogy az EU-nak több eszköz kell szánnia a fogyatékossággal élők helyzetére, azt is kérjük, hogy most, amikor újra megnyitják a közszolgálatokat, az iskolákat, gondoljanak a fogyatékossággal élőkre, és itt is plusz EU támogatásra van szükség az európai koronavírus befektetési kezdeményezés keretén belül. Nem szabad tovább elszigetelni a korlátozások feloldásakor a fogyatékossággal élőket, gyakran a kormányok a könnyebb utat választják, és azt javasolják a szellemi fogyatékossággal élők számára, hogy maradjanak inkább otthon. Ez több, még több szegregációt okoz. Ezen kívül több támogatásra van szükség a, a fogyatékossággal élőket támogató szolgálatok számára. A bizottságnak iránymutatást kell adnia annak érdekében, hogy az hogy az EU országok koncentráljanak a sérülékeny csoportokra, mint például a fogyatékossággal élőkre. A szellemi fogyatékossággal élő gyerekeknek vissza kell térniük az iskolába. Azt is biztosítani kell, hogy a szellemi fogyatékossággal élőket nem szabad kihagyni a foglalkoztatásból, amikor a minimum jövedelemről döntenek, akkor figyelembe kell venni azt is, hogy a fogyatékossághoz is kötődnek költségek. Köszönöm, mondja az elnök, most pedig megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének, eh, Katarina Ivánkovicsnak, a DJ Employ eh, igazgatójának. Hello, do you hear me? Yes, perfect. Hallanak? Igen, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt eh, képviselők. Nem kell emlékeztetni senkit sem arra, hogy a COVID-19 járvány eddig nem látott esemény, és az Európai Bizottság tudja, hogy milyen súlyos következménye jár ez a fogyatékossággal élőkre. Nagyon fontosnak tartjuk a helyzetüket, és egyetetünk abban, hogy különös figyelmet kell szentelnünk a fogyatékossággal élőkre. a szellemi fogyatékossággal élők és családjuk sokkal nagyobb akadályokba ütköznek az egészségügy kapcsán. Ezt nem lenne szabad, hogy megtörténjen, hiszen minden tagállam ratifikálta az ENSZ egyezményét a fogyatékossággal élőkre vonatkozólag, sőt, kötelező lenne az országoknak megvédeni ezen személyek jogait az egészségügy és oktatás kapcsán. A COVID-19 kapcsán az EU szükséges intézkedéseket tett, megfelelve a szerződéseknek, a tagállamoknak a felelőssége az, hogy a szociális védelmet, illetve a szolgáltatások nyújtását biztosítsák például a személyes támogatás vagy az egészségügyi ellátást. Az EU csak kiegészíti ezeket a tevékenységeket. Ezért szeretném elmondani azt, hogy az Európai Bizottság kétszer találkozik hetente az EU egészségügyi miniszterekkel, hogy információt cseréljünk, és hogy megoldást találjunk az egészségügyre, a szociális ellátórendszerre nehezedő nyomás kapcsán. A petíciót benyújtó beszélt az alapokról, a támogatásról. A COVID kezdeményezés, támogatási kezdeményezés extra rugalmasságot vezetett be annak érdekében, hogy a tagállamok felszabadíthatsák az Európai Struktúrális és Szociális Alapból fel nem használt eszközöket. Ezek a, az eszközök segíthetnek abban a tagállamoknak, hogy a hosszú távú ellátórendszert erősítsék. Az Európai Bizottság kiemelte azt is, hogy mennyire fontos az, hogy az információhoz hozzá lehessen férni, amely a járványhoz kötődik, illetve amely a különböző szolgáltatásokról szól. Hangsúlyoztuk azt, hogy mindenki számára elérhetőnek kell lenniük a bejelentéseknek, vagyis nem lehet diszkriminálni az egészségügyi ellátás során sem, és biztosítani kell a szociális és személyi szolgáltatásokat. A tagállamokban a számos szervezetet támogatunk, például az Inclusive Europe-ot, amely a szellemi élők szervezeteit tömöríti számos más szervezettel is találkoztunk. A szolgáltatók, akik a szellemféltékossággal élőkkel foglalkoznak, ők is részt vettek ebben um, a párbeszédben. Ezek nyílt uh, dialógusok. Ezen találkozóknak köszönhetően az Európai Bizottság ajánlásokat uh, fogalmazott meg az EU egészségügyi miniszterek számára, nem csak számukra, hanem a munkaügyi, szociális ügyi miniszter számára és bármilyen olyan minisztérium számára, amely kötődik a fogyatékossággal élők eh, helyzetéhez. Dali biztos megvitatta a fogyatékossági intergrup képviselőivel a helyzetet, illetve ezen a fogyatékossági szervezetek képviselőivel. Hadd mm, beszéljek arról, a magas szintű találkozóról is, amit Kirikiáde, Schmidt és Suica, illetve Dali biztosok szerveztek a fogyatékossággal élők szervezeteivel, illetve az EDF-fel. Az Európai Bizottság figyelembe veszi a fogyatékossággal élők helyzetét, akkor, amikor a COVID-19-re megoldást próbált találni. A bizottság továbbra is végrehajtja az ENSZ egyezményt, amely a fogyatékossággal élők jogairól szól. Azt javasolnánk a petíciót benyújtónak, hogyha úgy gondolja, hogy alapvető jogok, illetve az egyezményből származó jogok sérültek, hogy lépjen kapcsolatban a luxemburgi esegyenlőségi hatósággal, és szeretném önt biztosítani arról, hogy továbbra is küzdünk a fogyatékossággal élők jogaiért minden nemzeti és nemzetközi szereplővel. Köszönöm szépen. Thank you very much. Now has the floor Mr. Kosa. Köszönöm szépen, most Kósa úrnak adok szót az EPP-től. Remélem, hogy hallanak. Jó, nap, jó napot kívánok! Először is köszöntöm a petíció adóját. Kiváló munkát végzett. Számos problémára hívja fel a figyelmet. Hagyom. Számos problémára Hey, bocsánat, akadozik egy kicsit a felvétel. Tehát a petíció tartalmával mélyen egyet tudok érteni. Fontos, hogy a szellemi fogyatékossággal élők és a, a családban élők, a, vagy bármilyen intézményben élő ö, szellemi sérültek és hozzátartozóik minden egészségügyi és szociális ellátást ö, e, minden területen megkapjanak, és ö, az önálló életvitelben a segítséget kapjanak, tehát minden ilyen szolgáltatás rendelkezésükre álljon. Két héttel ezelőtt volt egy ö, szeminárium az Európai Fogyatékosügyi ö, Fórum ö, szervezésében, a Disability Intergroupban, és ezt a problémát már ott is érintettük, beszéltünk róla. És ott is elmondtam, hogy, és most is szeretném elmondani, hogy amellett, hogy e, ebben a helyzetben minden segítséget kell megadni nekik, fontos, hogy a jövőbe mutató e, lehetőségeket is e, feltárjuk és kezeljük. Nagyon fontos, hogy nagyon fontos, hogy a digitális technológia, a digitális technikák jól ki legyenek használva például ebben a kérdésben. Meggyőződésem, hogy a digitális technika, technológia ezzel kapcsolatban is rengeteg segítséget tud adni. És egy kiváló lehetőség, hogy a problémával foglalkozzunk. Tehát javaslom, hogy a petíciót tartsuk nyitva és ahogy már a küldöttek elmondták a véleményüket, Várjuk az Európai Bizottság mélyreható elemzését is ezekben a kérdésekben, ezek a kérdésekkel kapcsolatban, és javasolnám, hogyha van esetleg egy jól működő gyakorlat az egyes tagállamokban, akkor ezeket a jó gyakorlatokat próbáljuk meg bemutatni, és a jövőben esetleg, hogyha más hasonló krízis helyzetbe kerülünk, akkor ezeket fel tudjuk használni, ezeket a jó gyakorlatokat úgy, hogy az értelmi, a szellemi sérült vagy értelmi sérült személyek sem maradjanak ki az ellátásokból. Köszönöm. Thank you, Adam. Now has the floor Ayu Salim. Köszönjük szépen Ádámnak, Ágyus Szálivának. Most pedig az Eszenditől következik Ágyus Szálivá. So, first of all, I hope that... Uh... Először is remélem, hogy mindenki jól van, és azzal szeretném kezdeni, hogy megköszönöm a petíció beterjesztőjének azt, hogy ezt a fontos petíciót uh, bemutatta, és uh, nagyon sürgősen kell kezelnünk ezt a helyzetet. A COVID-19-es válság a szellemi sérültek, vagy értelmi sérültek életét nagyon megnehezítette. Nagyjából egy millió szeméről van szó Európában, akik olyan intézményekben élnek, ahol minden nap érzik a COVID-19-es válság miatti korlátozások hatását. Az értelmi sérültek gyakorlatilag mindenféle alapvető egészségügyi ellátás és orvosság nélkül maradtak, tehát rendkívül nehéz helyzetben vannak. A kijárási korlátozások, illetve tilalmak miatt igen sok tagállamban. Ezen kívül bizonyos kijárási korlátozások miatt nem találkozhattak a családtagjaikkal, ami ismét nagyon nehezen hatott az értelmi sérültek lelki életére is a mentális helyzetet nemzeti szinten kell kezelni, de ezen felül fontos lenne egy európai szintű stratégia kidolgozása is, amely a szellemi, illetve értelmi sérültekre vonatkozik. És megfelelően kell kezelni a kiárási korlátozásokat is az ő esetükben. Olyan személyek, akiknek segítségre van szükségük, továbbra is meg kell, hogy ezt kapják, mert nem tudják elszigetelten ellátni önmagukat, és az értelmi sérültek számára nagyon fontos biztosítani a higiéniás termékeket és gyógyszereket, illetve olyan eszközöket, amelyek révén munkájukat távmunkában tudják folytatni. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor egy garanciát kell beépíteni, hogy minimális bérezést biztosítani lehessen. Úgyhogy teljes mértékben egyetértek a petíció beterjesztőivel, nyitva kell tartani a petíciót, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy nemzeti szinten és európai szinten is megvalósuljanak az intézkedések. Köszönöm. Thank you. Now... Köszönöm szépen. Tom asszony kapja meg a szót a Rinyútól. Köszönöm szépen. It was not easy to listen. Nem volt könnyű ezt uh, a nehéz uh, helyzetről való beszámolót hallgatni. A triás gyakorlatilag diszkriminációt jelent uh, önmagában is, hogyha krónikus betegségeket vagy időseket diszkriminálunk, akkor az nagyon nehéz helyzethez vezet, és gyakorlatilag senki sem akarja alkalmazni ezeket az intézkedéseket. Nincsen olyan orvos a világon, aki ezt megengedné. Ez az egyik oldal. A másik oldal viszont, ahogyan meghallgattuk a bizottság részéről is a felszólalást, tudjuk azt, hogy olyan petíció beterjesztői vannak, akik tényleg nagyon nagy problémákkal küzdenek, és ezek után a bizottság részéről azt hallgatjuk, hogy minden rendben van, minden a megfelelő mederben folyik tovább. Valószínűleg az implementáció az, ahol elvész a dolog, a tagállami szintű implementáció, a gyakorlati megvalósítás az, ami hiányos. Nem szeretnék itt most újra mutogatni a nehezebben működő tagállamokra, lehet, hogy a hazám is ezek közé tartozik, de én nagyon szeretném, hogyha nyitva maradna. Ez a petíció az Empülhöz és a Libe szakbizottsághoz is át kellene küldenünk, és ugyanakkor meg kellene vizsgálni azt, hogy a gyakorlatban az egyes tagállamokban hogyan valósultak meg ezek az intézkedések. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig az ICR részéről Csárnecki úr következik. To jest e, realny problem, to jest wyzwanie valós problémáról van szó, kihívásról van szó. Köszönöm szépen, hogy benyújtották ezt a petíciót, mert eh, tudnunk kell ezekről a dolgokról, és segítenünk kell ezeknek a személyeknek eh, az országok szintjén is, de európai szinten is. Nem akarok bemenni a részletekbe, de úgy gondolom, hogy nyomást kell gyakorolni annak érdekében, hogy figyelembe vegyük ezeket a személyeket, és nagyon jó az, hogy megjelent ez a petíció, és köszönöm szépen ezt. Thank you very much. Now we start the second round. Köszönöm szépen, második kör következik. Vince úr következik a néppártól. Szépen a, a szót, elnök asszony. Azt gondolom, hogy egy valóban megható felvetésről hallottunk, és be kell látnunk azt, amikor hibázunk. A társadalmaink hibáznak, és nem csak az, hogy nem álltunk készen arra, hogy ebben a e, járványhelyzetben különösen odafigyeljünk a, a hátrányos helyzetű személyekre, a sérültekre, e, fogyatékosokra, e, hanem azt is látnunk kellett, hogy egyszerűen az egész egészségügyi ellátórendszer és a szociális rendszerünk nem tud mit kezdeni ezekkel a, a csoportokkal. Ugye emlékezetes az idős otthonoknak a képe, amelyek végül a teljes bezártsággal kellett szembesüljenek, és nem jelentett gyors megoldást. Nyilván az ügyükben ott volt az elhalálozások száma a legmagasabb, de nyugodtan ehhez a körhöz számolhatjuk azokat a hátrányos helyzetű személyeket, akik fogyatékosok, szellemi fogyatékkal élnek. Az ő esetükben a bezártság tovább súlyosbította a helyzetüket, lehet, hogy évekkel vetett vissza a orvosi fejlesztéseket. Azt gondolom, hogy figyelnünk kell erre a, a kérdésre, és egyetértek egyetértek a kollégákkal, hogy hagyjuk nyitva, küldjük el a, a, az illetékes szakbizottságoknak, de talán érdemes a jövőbe tekintve eh, azon is gondolkodnunk, hogy az Európai Parlament adjon egy, eh, egy súlyosabb eh, véleményezést, és emelje fel a hangját a fogyatékkal élő személyek érdekében, és a plenáris fogadjon el egy, egy határozati javaslatot, amely megtámogatja, felhívja a figyelmet a, a társadalom különösen nehéz helyzetben élő személyeire, úgyhogy ezt talán fontoljuk meg a, a koordinátorok ülésén, és, és nézzük meg, hogy konkrétan hogyan segíthetünk. Mert ahogy elmondta a Tom kollega is, hogy az egy dolog, hogy vannak jó eszközeink, jó, hogy minden ország ratifikálta, de utána az alkalmazás nem biztos, hogy megtörténik, és a monitorizálás is lehetne sokkal hatékonyabb. Figyeljünk erre a témára alaposan. Köszönöm. Thank you. Now Miss Müller. Köszönöm. Müller képviselő következik a Rényótól. Vielen herzlichen Dank. COVID-19. Köszönöm szépen. A COVID-19 mindannyiunkat nagyon nagy kihívások elé állít. Különösen igaz ez azonban a fogyatékossággal élőkre és a családjaikra. Nem férnek hozzá a megfelelő terápiához, a képernyőn keresztül történő konzultáció nem helyettesítheti a közvetlen kapcsolattartást. Nem is lehet sen- senkinek igazán megmagyarázni azt, hogy miért is nem jöhetnek a családtagok látogatóba. Nem nehéz ezt megértetni az érintettekkel. Örülök éppen ezért, hogy ez a petíció felhívta a figyelmet erre a problémára, és fontos, hogy a fogyatékossággal élők esetében is a fokozatos nyitással lehetővé tegyük a visszatérést a hétköznapokba. A fogyatékossággal élő személyek problémáit minden szinten figyelembe kell venni, Európai Uniós szinten is. Különösen ki vannak szolgáltatva a diszkriminációnak, és különösen válság idején mutatkozik ez meg. Európának garantálnia kell azt, hogy a tagállamok az ENSZ fogyatékossággal élőkre vonatkozó egyezményét teljes körűen átültessék a gyakorlatba, esélyegyenlőséget kell biztosítani, és szeretnénk, hogyha az érintettek egyenjogú tagjai lehetnének a társadalomnak és a közösségnek. Természetesen növelni kell a pénzügyi támogatást a családok számára, és Európának biztosítania kell azt, hogy a fogyatékossággal élők ne maradjanak magukra ezekben a nehéz időkben. Köszönöm. Thank you. Köszönjük szépen. Köszönöm, Dzsambavszki úr következik az ICR-tól. E Köszönöm szépen. Prisidenjam pozdravlenyet. Köszönöm szépen. Szeretnék csatlakozni azokhoz, akik gratuláltak a petíció benyújtójának. Nem kétséges az, hogy mindenkit érint ez a járvány, de a fogyatékossággal élőket még jobban sújtja ez. Mindenképpen figyelembe kell venni őket, azt, hogy milyen fajta egészségügyi, szociális ellátást igényelnek, és ezt a petíciót nyitva kell tartani. Thank you very much. Now... Köszönöm szépen. Köszönöm a Rényútól Szemedó képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon örülök annak, hogy támogathatjuk ezt a petíciót. A válsághelyzet mindig a kiszolgáltatottakat érinti leginkább, úgyhogy támogatnunk kell őket. Láthattuk azt is, hogy milyen nagy szolidaritás mutatkozik meg a kiszolgáltatottabb csoportok, csoportok felé, ugyanakkor a biztonságot, illetve a az egészségügyi ellátást biztosítani kell ezeknek a csoportoknak is. A tagállamok is szép lassan kezdenek a lockdown állapotból feléledni, és nagyon fontos az, hogy egy új normalitás alakuljon ki minél hamarabb. Nagyon örülök annak, hogy ezt a problémát felvetették, és hogy dolgozhatunk ezen a problémán, és természetesen mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy egy erőteljesebb új európai szociális alap pluszt dolgozzunk ki. Még mielőtt megadnám a szót az utolsó két percre a petíció felterjesztőjének, szeretnék én is elnökként egy kérdést feltenni a bizottságnak. Hogyan tudják monitorozni azt, hogy a tagállamok megvalósítják-e az alapjogi kartában foglaltakat? The Commission, it is Bizottság, létezik ez? Megvalósítható ez? A bizottságnak adom meg a szót. Egy kérdést tettem fel a bizottság képviselőjének. Thank you. Thank you very much for, for the questions. Köszönöm szépen, és köszönöm a kérdéseket is. Szeretném megköszönni az összes képviselőnek, aki fontos aspektusokról szólt a fogyatékkal élők esetében, és főként az értelmi sérültek esetében. Nagyon fontos lenne tehát az, hogy a digitális technológiát alkalmazzuk, és akik ebben a házban dolgoznak már régóta, minden bizonyal még emlékeznek arra, hogy milyen sok vita valósult meg a vonatkozó jogszabályok megvalósításánál, illetve a digitális technológia alkalmazásával kapcsolatban is. Nagyon fontos lenne az, hogy az izolált emberek helyzetén javítsunk. Volt egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy hogyan monitorozzuk a karta végrehajtását, de itt más kérdésekről is szó van, nem csak erről más EU-s és más nemzetközi intézkedések is ide tartoznak, és ez rendkívül releváns igen sok szempontból. Például, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy hogy néz ki a jelenlegi pénzügyi keretben a helyzet 2014 és 2020 között, akkor azt látjuk, hogy itt vannak általános exante kritériumok, amelyek megvalósulnak az ENSZ egyezmény értelmében is, és ezeket különböző stratégiák, illetve cselekvési tervek fényében vizsgáljuk meg. Nagyon fontos lenne, hogy ezeket olyan értelemben vizsgáljuk meg, hogy tényleg összhangban állnak-e az alapdokumentummal. Fontos lenne a szociális alap plusszal kapcsolatban is mindezt megvizsgálni, és az ENSZ vonatkozó ha egyezményét is figyelembe kell venni. Ezen kívül pedig szeretnék arra is utalni, hogy a jelenlegi COVID válsággal kapcsolatban egy levelet küldtünk három biztos aláírásával a, az egészségügyel foglalkozó, illetve a munkaügyekkel foglalkozó biztosok aláírásával. Elküldtük ezt a levelet az összes releváns hatósághoz. Remélem, hogy a feltett kérdésre megfelelő választ tudtam adni. Köszönöm szépen! És most megadom a szót két percre a petíció beterjesztőjének. Um, I would like to thank you very much. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Köszönöm a válaszokat is önöknek. Nagyon mélyen megérintett az önök elkötelezettsége amellett, hogy um, ez a petíció sikeres legyen, és um, várom a pozitív fejleményeket. Ugyanis úgy gondolom, hogy a értelmi fogyatékossággal élők már egyébként is rengeteget kellett, hogy harcoljanak a jogaikért, és remélem, hogy ez a jelen járvány nem súlyosbítja tovább, vagy nehezíti tovább a helyzetüket. Köszönöm a figyelmüket, köszönöm a pozitív válaszokat, és köszönöm az eddigi munkájukat is. Elnök, köszönjük szépen! az elnökség javaslata az lenne, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót, hallgassuk, azok után, hogy meghallgattuk az érintetteket, mindenki egyetértette ezzel a megközelítéssel, és a petíciós szakbizottság már korábban is amellett döntött, hogy a LIBE, az EMPL és az ENVI, illetve szakbizottságoknak, illetve a fogyatékossággal foglalkozó intergrupnak is elküldjük ezeket. Nagyon fontos lenne az aktualizált információk nyomon követése, illetve a tagállamok részéről a megvalósítás nyomon követése a vonatkozó irányelvekkel kapcsolatban. Konkrétan azt gondolom, hogy holnap a koordinátorok ülésén majd mindezt megvalósíthatjuk, és reméljük azt is, hogy a fogyatékkal élőkkel kapcsolatban egy, a COVID-ra vonatkozó anyagot kidolgozhatnánk. Köszönöm szépen, nagyon örülök annak, hogy időben tudtunk végezni. A következő ülésünk június 16-án lesz, reggel 10 órakor, és holnap koordinátorok ülését fogunk tartani. Látom, hogy Brüsszelben elég sok koordinátor van, holnap 4 óra 30 perckor fogunk találkozni. Még egyszer köszönöm szépen önöknek is a munkáját. Köszönöm, tehát holnap találkozunk 4 óra 30 perckor délután. Köszönöm szépen még egyszer, és mindenkinek minden jót kívánok. Reméljük, hogy minél hamarabb találkozni tudunk itt Brüsszelben vagy máshol.